tekintjük a jegyzőkönyvet. Van még három közre, közleményem is. Vladimir Remek a parlamenti mandátumáról való lemondásáról tájékoztatott december 16-ai hatájával. Az Európai Parlament eh, a eljárási szabályzat 4-es eh, pontjának megfelelően december 16-ai hatájával a mandátum megüresedését állapítja meg, és erről tájékoztatja az illetékes tagállami hatásokat Dan Jörgensen december 12-i hatállyal Dán táplálkozás ügyi, mezőgazdaság és halászati miniszter lett választva. A négyes eljárásbeli szabályzat szerint december 12-ével megállapítjuk mandátumának megüresedését, tágékoztatjuk a tagállami hatos hatásokat. A következő napi rendi pontunk a vita az emberi jogok, a demokrácia és jogállamiság megsértéséről. A 122-es eljárási szabályzatbeli cikk